forgalom az új francia kormányjal kapcsolatban. Két kollégánkat nevezték ki az új francia kormányba, Szilvi Gulára asszonyt, ő lesz a fegyveres erők minisztere, illetve Marielle de Sarnez asszonyt, ő lesz az európai ügyek minisztere. Franciaországban, a külügyminisztériumban. Éppen ezért a parlament konstatálja, hogy ezek a mandátumok megüresedtek a mai naptól kezdve, 2017. május 18-ától kezdve. Gratulálok a kollégáknak, és sok sikert kívánok nekik az új munkakörükben.